Good afternoon. Jó napot kívánok, vagy nem, hogy jó estét mindenkinek. A mai AFKO szakbizottság ülése, mint látják, nem én vagyok Tájáni úr, de sajnos én leszek itt most az elnök, mert hogy nem tudott eljönni, és hogy emlékeztessem önöket ismét arra, hogy az üléset, ülést webstreamen közvetítik. Jó, ha mindenki tudja. Ö, megkapták december 3-án a rendtervezetet. Ha ellenvetésük nincs ezzel kapcsolatban, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony! Szeretném kifejezni mély aggályomat azzal kapcsolatban, ahogy ezt a véleményt megírták és elengedték, A néppárt, a szocialisták, a zöldek és a Renew írták meg ezt a tervezetet, ami részvételünk nélkül módosítókat szerettünk volna benyújtani, kedden kellett volna, vagy kellene, és most viszont ma a négy frakció módosítóival kell szembenézzünk a GUE támogatásával megint csak nem voltunk bevonva ebbe a dologba. Az Európai Jövővel foglalkozó konferencia célja az volt, hogy átlátható legyen, hogy bevonja az állampolgárokat, a civil társadalom képviselőit, a nemzeti parlamenteket. Ez volt ugye a cél, hogy igazi párbeszéd folyjon teljes átláthatósággal. Nagyon-nagyon csalódtam amiatt. Rosszul indul az egész. Látom, hogy csak szavazás van, vita sincs még csak vita sincs. Úgyhogy én azzal érvelek, hogy ha ez a többség, ami a Guével is kielégült, kiegészült pontosabban, hát én azt szeretném, ha halasszuk el a szavazást. Legyen alkalmunk elolvasni, mi, mik ezek, miben állnak ezek a módosítók, és igazi vitát lefolytatni. Mert ha nem tesszük, akkor nem is tudom, mi, miért vagyunk itt. Nos, a javaslatát illetően, a napi rend módosítását illetően, nagyon világos, egy rendkívüli eljárásban történt ez, ám ez a határidők miatt volt így, ha meg elhalasztanánk, akkor nem tudnánk tartani a határidőket. Így módon azt javaslom, hogy folytassuk a napi rendet a december 3 döntésnek megfelelően, és aztán majd egy később időpontban az eljárásról vitázhatunk. Rendben. Ha további hozzászólás nincs a mai napi rendel kapcsolatban, akkor folytatom. És a második ponttól, a napi második pontjával, amely egy bejelentés, Ma jobban áll, hogy 11-es cikk szerint a 2014-es rendelet szerint, az európai politikai alapítványok és pártok finanszírozásáról alapításáról szól, független neves személyek szakbizottságát hozhatja lehetővé, akik az Európai Uniós értékek síros megsértés esetében konzultálhatnak, hogyha az európai hatóságok ezt kérelmezik. Ez, ez egy, három, egyes cikk hármas alpont alapján ezt a bizottságot hat hónappal az első ülése után meg kell újítani, mert a parlament első ülése előtt, a friss választások után, ami 2020. január 4-e lesz, a tagok mandátuma nem megújítható hogy a 235 szabály 5-ös cikke kimondja, a házszabály 5-ös cikke, idézem, olyan javaslat alapján, amelyet az a bizottság terez be, mely felelős az elnökök értekezettek a bizottság független híres személyek két tagját a 11-es cikk szerint választja ki, az az 1941 számú 2014-es keltézésű szabály alapján. Mivel nem tudtunk koordinált ülést szervezni ma, az elnök hiányában is, nem tudjuk ezt most meglépni, ezért kérjük, hogy a koordinátorokat delegálják, hogy a két javasolt személy nevét illetően javaslatot terjesztessenek be az elnökök értekezlet elé. Ha nincs ellenvetésük ezzel kapcsolatban, akkor e, elfogadjuk ezt a javaslatot, és ezt szerint fogunk eljárni a jelölést illetően. Nem látom, hogy ellenkezne bárki is, akkor a koordinátorok fognak ezzel foglalkozni. Arról is szeretném önöket tájékoztatni azonban, hogy a koordinátorok ülésén Ülés, amely ma estére volt betervezve, szintén áttételre kerül egy más időpontra. Hármas napendi pont, az ülések érzőkönyvének jóváhagyása, itt a 2019. október 8. ülés jegyzőkönyvéről van szó, szóval, szó. Ha nincs ellenvetés a mai nap folyamán, az ülés végig, akkor elfogadottnak tekintjük ezt a jegyzőkönyvet. Jelenleg nem látok ellenvetést jelezni senki részéről. Aztán az Európa jövőjével foglalkozó konferencia. Burzsá úr, aki elhagyta ugye most a termet, a mai nap rende kapcsolatban felvetéssel élt, és erre válaszul mondtam el, hogy nagyon sajátságos helyzetben vagyunk, egy konkrét adhok eljárás szerint, mert nagyon korlátozott idő állt rendelkezésre, ezért nem a szokásos módon jártunk el, de azt el kell mondanom, hogy külön hálával tartozom a titkárságban dolgozóknak, illetve a szakpolitikai tanácsadóknak, akik a hétvégén is kellett, hogy dolgozzanak, és ezt mint szakszerzeti ember mondom, hogy nagyra becsülöm, e, sajátséges körülmények között, és végül is szállt a szöveg. Köszönöm tehát, és hálás vagyok ezeknek az embereknek a munkájáért, rendkívüli körülmények között. Komoly határidő kényszerített bennünket. 238 módosító futott be, és a politikai frakciók közötti kapcsolatfelvételnek hála, nem kell mind a 238 módosítót külön megvitatnunk, itt megszavaznunk, hanem sikerült 23 kompromisszumos módosítóra leszűkíteni ezeket. Ez ott van a önök az asztalon, a szavazólistát ma már körbeküldték. Tudom még egyszer, hogy mindenki számára nehéz ilyen szűk határidők között dolgozni, de azt szeretném kérni, hogy most kezdjük el a szavazást e vélemény tárgyában. Még akkor is, ha a módosító benyújtásának határidője is nagyon szűk volt. Ha mindannyian egyetértenek, és remélem, hogy mindenkinek itt van a szavazókártyája, és be is tette a gépbe, akkor elkezdhetjük magát a szavazást. Gondolkoztam azon, hogy teszteljük-e a rendszert, de elfejtettem, talán túl közel a karácsony. Akkor legyen egy tesztszavazás, akkor egy próbaszavazás az igazi előtt. Aki készen áll a, a, a karácsony ünnepekre, az igennel válaszolhat. Aki meg szeretne tovább dolgozni, az szavazhat nemmel, vagy Nézzük, működik-e. Van, aki tovább szeretne dolgozni. Ez is egyfajta üzenet. Ha valakinek bármi kétsége van a parlamentről. Dominik, szeretném hozzászólni? Igen, szeretném, egy tájékoztatni, hogy egy szóbeli módosítót szeretnék betereszteni a 20-as kompromisszummal kapcsolatban. Ha majd odaérünk, gondolom, akkor elmondhatom. Igen, amikor odaérünk a szabadással, akkor elmondhatja a szóbeli módosítót. Jó. Kezdjük akkor a egyes számú kompromisszummal. Egyes számú kompromisszum mellette. Ki van ellene? ki tartózkodik, nagy többséggel elfogadtuk. Elfogadtuk, igen. Nagy többséggel. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók nagy többséggel elfogadtuk. Megyünk tovább. Hármas kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk nagy többséggel. Négyes számú kompromisszum. Nyolcadik oldalom. Ki támogatja a négyes kompromisszumot? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Mindenki elfogadta. Tartózkodók sem voltak, ellenszavatok sem. Most jön akkor az ötös számú kompromisszum, ki támogatja? Ki van ellene? Tartózkodók. Sem ez, sem az, mindenki elfogadta. Megyünk tovább. 147-es számú módosító, a 6A új bekezdése vonatkozóan, mellette, ellene, tartózkodók, elvetett. 147-es, tehát elvetettük. Megyünk tovább. Hatos számú kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók. Hatos számú kompromisszumot nagy többséggel elfogadtuk. Most jön akkor 167-es számú módosító a 7 a új bekezdésre, ki van mellette, ellene. kitartózkodik, Nagy többséggel elvetettük. 169-es módosító mellette ellene tartózkodók én úgy látom, hogy elfogadtuk. Ha valaki kér, hogy elnőrizzük, akkor tegyük. 169-es módosítóról most akkor szavazza mindenki a géppel, ellenőrző szavazás, vagy ellenőrző szavazást tartunk. Itt nem működik a gép. Elvetettük. Megyünk tovább. 170-es, ki van mellette, ellene tartózkodók nagyon világos többséggel elvetettük. hetes kompromisszum mellette Ellene. tartózkodik, nagy többséggel elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette mindenki, úgy tűnik de úgyis meg kell kérdeznem, ki ellenzi, senki, senki nem tartózkodik, rendben. 9-es kompromisszum mellette. Valaki ellene tartózkodik, nem. Akkor a 10-es kompromisszum jön mellette. Ellenem tartózkodik. Nagy többséggel elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik nagy többséggel a 11-es kompromisszumot elfogadtuk. Kompromissz, 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Nagy többséggel a 12-es kompromisszumot elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette valaki ellenzie, úgy tűnik, hogy nem, senki nem tartózkodik. A 13-as kompromisszumot elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, nem, mindenki támogatja a 14-es kompromisszumot. A kompromisszum mellette ellene tartózkodik, az A kompromisszumot nagy többséggel elfogadtuk. Hármas módosító mellette ellene nagy többséggel elutasítva. Ötös módosító mellette ellene tartózkodik, nagy többséggel elutasítva. Hatos módosító mellette ellene Valaki tartózkodik-e? Elutasítva. Hetes módosító mellette. Ellene. Tartózkodik. Elutasítva. Nyolcas módosító mellette. Ellene. Tartózkodik nagy többséggel elutasítva. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Nagy többséggel elfogadtuk. 14-es módosító mellette senki, ellene, tartózkodik, elutasítva mindenki által. 15-ös módosító mellette, ellene, tartózkodik, a 15-öst elutasítottuk. B kompromisszum mellette, ellene tartózkodik senki. Szerintem Ponszáles úr csak elfelejtkezett erről. Elfogadtuk. Huszonhármas módosító mellette ellene tartózkodik-e valaki, nem? Elutasítva. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodik-e valaki, senki, elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette ellene senki sincs ellene, senki nem tartózkodik. Elfogadtuk. Tizennyolcas kompromisszum mellette. ellenzi -e valaki? Nem, senki. Senki nem tartózkodik, elfogadtuk. A 39-es módosító mellette ellene tartózkodik, nem, elutasítva. Hetes kompromisszum, de ezt már elintéztük. 19-es kompromisszum következik mellette. ellenzi -e valaki? Tartózkodik? Senki? Elfogadtuk. 56-os módosító mellette ellene tartózkodik elutasítva. A 20-as kompromisszummal kapcsolatban ön szeretett valamit mondani. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. A 20-as kompromisszumról van szó. A frakcióm egy szóbeli módosítót szeretne javasolni mert rájöttünk arra, hogy a jelenlegi megfogalmazásban a will szót használjuk, pedig még alkotmányos jogokat akarunk, pedig más helyeken pedig szerződéses változásokat akarunk, tehát itt ebben a két kifejezéssel van a gond és a will, a will kifejezést a may kifejezésbe fogjuk helyettesíteni az angol szövegben. Valaki ezt ellenzi -e, ezt a módosítót? Nem tudom, hogy ki volt az első, mert felugrott. Úgy gondolom, hogy így ön egyetért akkor ezzel. Yeah. Yes. You are objecting. You, you are objecting. You are okay. declaring. Okay. And and Monsieur Durand. Je suis solidaire. Szolidáris vagyok. A néppártól leghatékonyabban kell eljárni. Nem a szociálisták ellen vagyok, hogy más ellen, hanem itt egy alapvető változás van, ami nem felel meg a szellemiségnek. Ez számunkra elvi kérdés. We also object. A zöldek mi is ellenezzük a szobeli módosított már ketten kifogásoltak tehát ezt. Have to do it through political groups. Át kell menni a politikai frakciókon. Úgy tűnik, hogy minden politikai frakció a szocialisták ellen lenne. Nem. Ha jól tudom, a szabály az az, hogyha ketten ellenzik ezt, akkor nem Szavazunk erről, okafogyottá válik, és folytatjuk a szavazást. Nem, nem veszem ezt személyesen, mondja a képviselő. Akkor a jelenlegi formájában szavazunk a 20-as kompromisszumban mellette. Ellene tartózkodik. Hárman tartózkodtak, elfogadtuk jelenlegi formájában. 21-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk a 21-es kompromisszumot, és a 78-as módosító mellette ellene tartózkodik elutasítva. És akkor a végső szavazás következik név szerint. Arra kérem önöket, hogy szavazzanak. Szavazott-e mindenki? 23-an szavaztak, 20, igen, és a nagy többséggel így elfogadtuk. Senki nem szavazott ellene, három tartózkodás volt. Before you run away. Mielőtt mindenki elszaladna, a következő ülést bejelentetjük, amely a következő AFKO ülés január 28-án lesz, és remélem, hogy időközben mindenkinek nagyon szép karácsonyra, hanukája, vagy bármilyen más ünnepe eh, lesz, kipiheni mindenki magát, és aztán találkozunk az új évben, itt az Afkóban, és köszönjük szépen a titkárságnak is azt, hogy előkészítették ezt, és köszönjük a tolmácsok munkáját is, köszönjük szépen.